a következő jegyzőkönyvben publikáljuk. A parlamentnek három hónapja van arra, hogy nyilatkozzon, és január 21-ével kezdődik a határidő. A néppárt a következő javaslatokat teszi. Kancsán úr az arab félsziget delegációján Antoniocci urat helyettesíti, Antoniocci pedig az EU Horvátország delegációban helyettesíti Káncsán urat, a szociáldemokraták pedig azt kérték, hogy Kocolino urat a Költségvetési Bizottságban javasoljuk. Van-e valaki, aki ellenzi ezeket a javaslatokat? Nem, úgy tűnik, hogy nincsen. Kelly úr ellenzi? Nem. Köszönöm szépen. Ezáltal elfogadtuk ezeket a jelöléseket, a mai ülés jegyzőkönyvét